az ülési jegyzőkönyvében tesszük nyilvánossá. A, amennyiben a jegyzőkönyv jóváhagyásánál kifogást emel bárki is, akkor nem fogadjuk el ellenkező ellenben a listát, és jóvá hagyjuk. Ezzel a következő napi rendű pontunkhoz érünk. A bizottság